Good afternoon. Uh... Mindenkit szeretettel üdvözlök. Először is szeretnék bocsánatot kérni az elnök nevében, mert késni fog. De minden esetre úgy kezdjük az ülést, hogy elfogadjuk a napi rendet. Az elnökök értekezete egy utolsó pillanatban benyújtott kérést uh, nyú, uh, nyújtott be, hogy egy eszmecserét az Energy de Afrik vezetével folytassunk, tehát ezt első pontként szeretném ezt bevenni a napirendbe. Ezzel együtt elfogadhatjuk a napirendet? Hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Akkor nézzük a második pontot, az elnök közleményeit, csak röviden foglalom össze. Az Európai Fejlesztési Év hivatalosan egy luxemburgi eseménnyel december 9-én Luxemburgban fog lezárodni, ahol Mogherini, Nimica és Linda McEwan is meghívást kapott. És a három intézmény egy nyilatkozatot fog aláírni ezen alkalomból. A plenáris ülés december másodikán szintén foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, a bizottság és a tanács részéről is lesznek nyilatkozatok. Aztán lesz egy szóbeli kérdés a Varunga Nemzeti Parknak a, a parkkal kapcsolatban, és végül Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szakbizottsági ülés végén az elnök asszonyunk és a biztos úr beszélnek a szíriai válságról. Ennyit szerettem volna bejelenteni. A harmadik napi rendi pont a július 14-e és október 12-13-a ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Ez az anyag dokumentben benne van, hogyha van ellenvetésük, akkor kérem az ülés végén végéig jelezzék, de hogyha senki sem jelez ellenvetést, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk az ülés végére. A negyedik napi rendi pont a koordinátorok határozatainak és ajánlásainak elfogadása Ez november 10-i ajánlások és határozatok, és megint csak, hogyha az ülés végéig nem lesz ellenveslésük, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Az ötödik a bizottság közleményei. Van valami bejelenteni valója a bizottságnak? Nincsen. Jó, akkor most jön a, az új napirendi pont, amit most tettünk a napirendhez ez pedig eszmecsere Jean-Louis Barorral, a Energie pour l'Afrique szervezet vezetője. Nagyon fontos az elektromos áramhoz való hozzáférés a fejlesztés szempontjából. Nagyon sok kezdeményezést tettek különböző keretekben, például az ENSZ fenn, fenntartható energia mindenki számára ez egy nagyon fontos kérdés a fejlesztési együttműködési eszközzel kapcsolatban. Az Európai Fejlesztési Alap is foglalkozik ezzel. Tehát ez egy olyan terület, amely eh, a, eh, a New Yorkban szeptemberben elfogadott 2020-as eh, agendának a keretében is nagyon fontos, épp ezért nagyon örülünk, hogy Jean-Louis Borló itt van most velük, és valószínűleg részletesebben meg fogja magyarázni azt, hogy ez a kezdeményezés mit is jelent. A Strasburgi plenáris ülésen már említették, de valószínűleg a képviselők részletesebben is szeretnének hallani róla. Köszönjük Borló úrnak, hogy itt van velünk ma, hiszen tudjuk, hogy már igazán eljött az ideje annak, hogy találkozzunk, mivel a Párizsi konferenciát megnyitották, és ez ezzel összhangban foglalkozott ezekkel a kérdésekkel öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves régi kollégáim, hogyha hozzájuk fordulhatok, hiszen néhány évvel ezelőtt velük együtt dolgoztam. Köszönjük Mekellen szakbizottsági elnök asszonynak, hogy elfogadta ezt a találkozót. Vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatban operatív módon tekinthetünk a kérdésekre. Európa egy olyan kontinens, amely most eléggé felfordult, ez pozitív is lehet, és ugyanakkor veszélyes is. Ugyanis az emberiség legnagyobb demográfiai sokját értük át, 140 millió az 50-es, 60-as években, és 1 milliárd később. Ez 2 milliárdot jelentett. Ez egy a kontinens számára egy nagyon fontos esemény. A lakosság 50%-a 20 év alatt van, és Afrika, ahol ez ennyire fiatal a lakosság, az elektromos áram bevezetéséből kimaradt vannak olyan régiók, amelyek nagyon szegények, de 700 millió azokból az emberekből, akik nem jutnak el elektromos áramhoz, Afrikában él tíz évvel ezelőtt az energia az csak egy téma volt a többi között. A milleniumi kötelezettségvállalások között ez csak egy volt a többi pont között. A modern világban az energiához való hozzáférés azt jelenti, hogy nem csak a fényhez, hanem az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a demokráciához, a nők felszabadulásához, és különösen a békéhez férünk hozzá. Amikor a három negyede a, ennek a kontinensnek él, nélkül ér, él, nézzünk a szavak mögé, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy az emberiség világos pontjai felé migrálnak az emberek. Nyilvánvalóan a fővárosok felé, de már elkezdődött ez a ez a masírozás a fény felé. Hogyha ezekről a számokról beszélünk, akkor figyelembe vesszük azt is, hogy 800 millió mobiltelefont adtak el, de 20. 5%-an, hogyha hozzáférnek a fényhez, az 5%-os növekedést jelent. A gazdasági szakemberek kiszámították, hogyha 100%-os e, villamosítás lenne, akkor 12-14%-kal lenne e, az afrikai növekedés. Európában 3-4% lenne, tehát az Afrika ma a legközelebbi partnerünk. E, ez nyilvánvalóan most a legnagyobb növekedési terület. A, e, a foglalkoztatás és a növekedés az a szükségleteknek megfelelő, e, a középosztályok finanszírozzák ezt a fejlesztést. Tehát minden az energiától függ, azon nyugszik. Ez nem, nem egy kezdeményezés, hanem az afrikai vezetők felhívtak engem pont akkor, amikor beteg voltam, és a 2008-as és 2009-es években már elkezdtem velük, és azt mondták, hogy minden évben 10 millióval növekszik azoknak a fiataloknak a száma, akik nem jutnak hozzá az elektromos állakhoz és e, mindannyian össze kellene ülnünk, hogy elemezzük a helyzetet, és hogy e, javaslatokat tegyünk. Ma délelőtt e, is voltam egy ülésén, amelyen ezzel foglalkoztunk. Összefoglalva tegyük fel a kérdést, hogy miért van ilyen helyzetben Afrika. Azért, mert az villamosítás hoz egy közszféra kerete kell, hiszen a különböző fiatal nemzetek számára ez nagyon fontos, épp ezért nagyon fontos, hogy legyen egy masszív villamosítási terv, és mindez ingyen legyen, mert a különböző európai országokban nem volt egy ilyen nagy méretű projekt, ahol a, a, a, a programoknak a fizetés képessége ilyen kérdést vetett volna föl a François Hollande és Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy valóban egy valós programot szeretnénk felállítani e, Afrikával, és úgy döntöttek e, június 15-én, amikor az államfők, az afrikai államfők tárgyaltak egymással, és a pánafrikai parlamenttel, amely a az afrikai nemzeteknek, nemzeteket gyűjtik össze. Ez 54 ország képviselőt gyűjtte össze, és úgy döntöttek, hogy az Európai Parlamenttel szeretnének eszmecserét folytatni, és úgy, úgy látom, hogy lényeges kérdés, hogy ez a két parlament eszmét cseréljen, meglátogassák egymást, Számunkra ez nagyon-nagyon fontos. Ez az első üzenet. A második pedig, e, hogy például szeretnének felállítani, egy pánafrikai irányítási testületet. A kérdés az, hogy készen állunk-e arra, hogy a béke, a destabilizáció, a növekedés, a foglalkoztatottság, az e, erkölcsi, a morális kérdéseket illetően készen állunk-e arra, hogy egy ilyen nagy e, világra szóló e, villamossági koalíciót hozzunk létre amerikai barátainkkal, legyen egy olyan nagy szövetség, ahol a republikán, republikánusok, republikánusok és a demokraták is ott vannak, azért, mert ez a kontinens, amely két milliárd lesz néhány év múlva, tehát az egész emberiség negyedét adják majd, akkor nagyon fontos, hogy ez a parlament, amelynek nem az a feladata, hogy pénzügyi kötelezettséget vállaljon, hanem azt mondja, hogy mi az európai polgárokat képe, képviseljük, és épp ezért ez egy stratégiai kérdés. Engem nagyon zavar az, hogy vannak eszközeink, mint például a kotonai megállapodás, akkor Európának ne legyen stratégiája. És ez, ez nem elfogadható, ennek meg kell változnia. Azt hiszem, hogy amikor a bizottság a mindennapi feladatokkal foglalkozik, akkor a parlamentnek kell egyszerű szavakkal kifejteni, hogy Afrika vár bennünket, és egy energetikai tervre szükség van, és a, a megújuló energiának Európa, Afrika, bocsánat, Afrika a legfontosabb célpontja, biomassa, napenergia, tehát az összes megújuló energia szempontjából igazán segítenünk kell Afrikának, de az alapvető kérdés az az, hogy ez a mi ügyünk-e, és hogy lehetne kialakítani ezt a megújuló energiatervezetet Afrikában, amely a békének is kulcsa. Öt év múlva szerintem Európa annyira fog félni, hogy az a konfrontációhoz fog vezetni. Ez a fiatalság akik között olyanok is vannak, akik E, a narkotikumokkal foglalkoznak, akik gyerekkatonákat toboroznak, stb. E, tehát akik megtestesítik a, a félelmeinket, e, nem tudom, hogy milyen formában, de eltelik pár év, és és e, megismerhetjük ezt a félelmet. Épp ezért figyelni kell azt, hogy az európai gazdasági növekedés egyik lehetőségét kihasználjuk. And, uh, I think that you open up... Köszönöm szépen. Úgy gondolom nagyon sok kérdést vetett föl valóban tájékoztatásképpen, hiszen a DEVE szakbizottságon kívül a közös eh, parlamenti AKC eh, Eh, képviselők is velünk vannak. Jövő héten lesz eh, ülésünk, és azon a naprenden is szerepelnek majd ezek az ügyek az Európai Parlament eh, képviselőivel és az Ákácsi interparlamentális közgyűlés képviselői részvételével. Az első felszólalást Norbert Neuser fogja megtenni. Köszönöm szépen. Való úr. Az ügy, amelyet ön felvetett, nagyon közel áll a szívemhez. Szilárd meggyőződésem, hogy az energia nélkül nem lesz lehetséges a fejlődés, a növekedés. És a fejlődés csak akkor fog meggyökerezni, hogyha energiaügyekben aktívak vagyunk. Évekkel ezelőtt egy parlamenti jelentést készítettem ebben a témában. Ennek a jelentésnek a keretei között a parlament úgy döntött, hogy több pénzt szán egy kezdeményezés finanszírozására, amely elsősorban megújuló energiákat támogatná a fejlődő országokban. A bizottság meggyőződésem szerint ugyancsak dolgozik ezen a területen, talán nem elég nagy lendülettel. de világos az üzenetük az a kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentnek mit kell tennie eh, ebben az ígyben. Ön említette, hogy mi is van itt forró kockán, nem a finanszírozás, hanem az, hogy milyen üzenetet határoz, fogalmaz az Európai Parlament és a Pánafrikai Parlament. E, mindkét parlamentnek világos és egyetemű üzenetet kell megfogalmaznia. E, kérdésem, én hajlok arra, hogy gyors intézkedésekre helyezik a hangsúlyt, vannak finanszírozási lehetőségei, talán nem túlságosan koordinált módon, de úgy gondolom, hogy az is fontos lenne, hogy eh, a politikai keretet rendbe, kereteket rendbe tegyük. Az ENSZ-nek lenne szerepe, eh, itt van a Ban ki által jelzett, jegyzett eh, energiát mindenkinek című program. Ezt talán össze lehetne kötni az Európai Parlament programjaival. Tudom, hogy az ENSZ nagyon sokat tesz, különösen Nyugat-Afrikában. Vannak, tag, vannak állami eh, tervek a Nyugat-Afrikai Unió valamennyi eh, tagállamában. Eh, amelyek a jövőbeli energiaellátást célozzák. Összességében a kérdésem az az lenne, hogy milyen fajta együttműködésre lehet számítani az ensz és önök hogy gondolkodnak arról, hogy a tagállamok milyen pénzügyi elkötelezettséget kell, hogy... Egyébként pedig teljes mértékben igazat adok önöknek, valóban igazi lobby munkára van szükség a pozitív értelmében a szónak annak érdekében, hogy a fejlődő országokban perspektívája legyen az energiának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt kérem a bizottságot, Ridolfi nagykövet urat valószínűleg, hogy két percben szóljon hozzá, mondja el a bizottság álláspontját. Thank you very, very much. Uh, thank you, Monsieur Borló. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm Borló úr, köszönöm az inspiráló szavakat is, amely az energia jelentőségére vonatkozott. Köszönöm Najszer úrnak is. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság nevében 300 százalékban megtámasztom azt, amit e, hallottunk. És egy picit talán más szemszögből is megvilágítanám. 2008-al kezdem. Turmes úr, tisztelt Turmes úr, akkor a megújuló energiára és energiahatékonyságra vonatkozó beadványt nyújtott be, amire vonatkozóan egy nagyon innovatív megoldással energiahatékonyságot ösztönöztük egy alappal a magánszektorban. Egy euró adóbevétel 32 beruház, euró beruházást generált energiahatékonyság terén. 2008-ban a az összeolvastásos kezdeményezéssel az energia az egyik legfontosabb szektorrá vált, hiszen az energia gazdasági ágazat. Borla úr Igaza van, ez egy olyan ágazat, ahol a, a támogatások katalizálják, ösztönzik a beruházásokat, és csökkenthetjük a beruházó kockázatát ezzel. De az energia valóban önmagában ágazattá vált, és olyannak kell kezelnünk. Ahogy Jean-Fran elmondta, az Európai Beruházási Bank az Afrikai eh, Beruházási Bank azok a szereplők, amelyek megsokszorozzák az adófizetők eh, euróit és programok alakítják át. 2012-ben a változás programját indítottuk el, akkor, amikor a fejlesztési politikát eh, megfogalmaztuk, és az energia és kultúra volt az a két ágazat, amelyet a változás programja explicite megnevezett 2012-ben Brüsszelben volt az első fenntartható energiafórum mindenki számára, aztán Ban ki és Kim elnök is idejöttek, Barózó elnökkel találkoztak Brüsszelben, a Van Rompuy elnökkel is. Ők hívták meg a brüsszeli energia Mi voltunk az elsők. 2013-14. A programba az alapok programozásába bekerült a DCI, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz és az Európai Fejlesztési Alap. Ezek a pénzek az energiát szolgálták. Tudtuk, hogy ahhoz, hogy, meg tud, hogy támogassuk az országokat, meg kell állapítani, hogy milyen ágazatra kérik a támogatást. Két ország az elmúlt pénzügyi időszakban kettővel indultunk, most 35 van, amely az energiát fókusz ágazatnak választotta ki a támogatások szempontjából. Ebből 25 Afrikából van. 2014 szintén elindult a, megjegyzem, a programozás nem csak a pénzallokációját jelenti, Borla úrral teljesen egyetértek, hanem ez eh, szakpolitikai párbeszéd, eh, politikai összefonódás. Amikor Ugandában nagykövet voltam, akkor az ottani elnökkel való tárgyalásom az energiáról szólt. Ne eh, jótékonysággal jöjjenek ide, hanem az embereknek próbálják megadni a lehetőséget, hogy dolgozzanak, ezt próbáljuk. 2014, és most már mindjárt a két perc végére érek, 2014-ben elindítottuk a magánszektor szabályozására vonatkozó közleményünket. Nem igazán tudtuk, hogy a politikai keretek közé hogyan fog beéretkezkedni a magánszektor, de 2014-ben a villamosítás programja indult el. Ez a, az Electrify, ez az, amely Afrika vidéki területein a, a villamos energiához való hozzáférést biztosítjuk, ahova mellesleg a magánszektor nem akar bemenni. 3,5 milliárd eurót allokáltunk az energiaterületekre Afrikában, és a hozzáférési kezdeményezést az Egyesült Államok is elismerte egy levélben is, és 10 millió dollárral kíván hozzájárulni. Ez az első, a világ történelemben az első dolog, és remélhetőleg mindenki üdvözli velem együtt ezt a fajta részvételt, hiszen elismerték a, az energiához való hozzáférés jelentőségét, ami a fenntartható növekedésben is kimondottan fontos. Köszönöm szépen. Ezzel Ebolónak megadom a szót, természetesen a bizottság képviselője mellett, a képviselők mellett mindannyian látjuk, milyen fontos ez a kérdés. A kérdés sokkal inkább ugye az most, hogy az a kezdeményezés, amelyről ön beszámol, hogyan illeszkedik az általános Európai Uniós erőfeszítésekbe. Nem tudom, hogy hozzá kíván -e még szólni, talán két-három záró gondolattal. Köszönöm. La question n'est pas... Köszönöm szépen. A kérdés inkább az, hogy a szervezeti sebességen változtatni kell. Mi megkértük az afrikai vezetőket, hogy szervez három szintű, szervezzenek egy három szintű vezetet. Nyilvánvalóan vannak projektek mindenik, de szükség van valamilyen fajta támogatásról, és rázni hogy mit csinál a bizottság, mit csinál az Egyesült Államok. És mindezt sürgősen kell megtenni politikai szempontból, nyilvánvalóan két nagy parlamentről van szó, és az a fontos, hogy ők párbeszédet folytassanak, és január végén vagy február végén üljenek össze a partnerek, ennek a, a fényszövetségnek a partnerei. És minden ellenére a helyzet robbanékony, a segítségünk nélkül nem fog sikerülni ez a projekt. Az amerikaikkal együtt egy kicsit finanszírozhatunk, tehát itt inkább módszertanról van szó, és igennel kell válaszolni, de nem mi fogunk mi dönteni, hanem ők fognak operatív szempontból dönteni és nyilvánvalóan a függetlenség csak ellenőrzésen keresztül létezik. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, és természetesen találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen még egyszer, kedves kollégáim, most rátérünk a nem jogalkotási jellegű vélemény tervezettel kapcsolatos módosítókra 69 módosítót nyújtak be, e, és e, jó néhány e, kompromisszumos módosító elkészült. Megadnám a szót Lola Sánchez Cardentei kollégánknak, aki jelentéstevője ennek jelentésnek. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, a jelentéstevőknek és árnyék jelentéstevőknek ugye a munkát. Úgy gondolom, hogy mindannyian képesek voltunk olyan kompromisszumos módosítókat elfogadni, amelyek rendkívül pozitívak, és aláhúzzák, hogy mennyire közvezetek vagyunk a tisztával kapcsolatos álláspontunk mellett. Fontos szerepe az eszköznek a fejlődő országokban, fontos, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája nem mondja ne ellent a fejlesztési politikájának, sőt azzal legyen párhuzamba állítva, és együtt szolgálják a fenntartható fejlődést. Az átláthatóság alapvető demokráciában nagyon fontos, hogy nyilvánossá tegyük és átlátóvá tegyük a tárgyalásokat. Fontos, hogy a szakszervezetek és a civil szervezetek is részt vehessenek ebben a munkában, nem csak éjszakon, hanem délen is. A kompromisszós módosítók azt is hangsúlyozzák, hogy fontos a több oldalú megközelítés kereskedelmi ügyekben, az Európai Unió ennek értelmében igazságos módon kell, hogy együttműködési lehetőséget biztosítson valamennyi meg. Fontos, hogy a tagállamok megőrizzék a függetlenségüket, autonómiájukat, E, népeik e, e, méltóságának megtartása érdekében az is fontos, hogy a közszolgáltatások ne kerüljenek a TISZA hatája alá. A pénzforgalmi pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fejezet különösen fontos, az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy ezzel ne a volatilitást fokozzuk a térségben, hanem az államok eh, államadóságának fenntarthatóságát erősítsük. Eh, eh, mindannyian célszerűen járunk ki, hogyha támogatjuk ezeket a módosítókat, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsággal együttműködve, hogy ezek tükröződhessenek a végső anyagban. Elnök, köszönöm szépen Lola, és mielőtt még megadám a szót a képviselőtársaknak, hadd említsem meg, hogy Új-Kaledóniából kalódák, diákok látogattak el hozzánk, üdvözöljük Önöket itt a Fejlesztési Szakbizottság ülésén. Very well. So, uh... Nos, akkor most megnyitjuk a vitát. Az első Norbert Neuser. Uh, thank, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Árnyék jelentést túlról sajnos nem ér rá e pillanatban, úgyhogy én fogom felolvasni a jegyzeteit. Üdvözöljük a tárgyalások rendkívül pozitív eredményét. Megelégedésünkre szolgál a végső megalapodás a Tiszáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban, amely átível a parlamenti frakciókon. A kereskedelmi szolgáltatási, pontosabban a, a, a tiszta megállapodásnak a hatása a fejlődési, fejlődőben lévő fejlődő országokra olyan vonatkozás, amelyet figyelembe kell vennünk ez alapvető annak biztosítására, hogy a politikai koherencia elve megvalósuljon, azt tiszteletbe tudjuk tartani. Arra bátorítjuk a bizottságot, hogy az átláthatóságot növelje tovább, ugyanígy a demokratikus elszámoltathatóságot is, és szeretnénk, hogyha az összes egységes szerkezetben foglalt dokumentum nyilvánosan át ilyen láthatóvá és elérhetővé válna, hiszen e, ez e, biztosítja, hogy a polgárok részt tudnak venni ebben a folyamatban, és látják annak eredményeit, hatásait. A megközelítésnek rugalmasnak kell lenni annak biztosítás érdekében, hogy e, a globális szolgáltatás piachoz való hozzáférés feltételei kiegyensúlyozottak és mindenki számára méltányosak legyenek nyilván nem lehetnek ugyanazok a célok, mint a fejlődő országok számára, mint a fejlett országok számára. Eh, Duró úr eh, képviseletében szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a gyümölcsöző eh, együttműködésért. A jelentéstevő kiváló munkát végzett. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Elnök, köszönöm szépen. A következő Heidi Haken képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr frakcióm nevében szeretnék eh, köszönetet mondani Lola Sánchez Cárdentének, nagyon kiváló eredményt eh, tett le az asztalra, de vannak bizonyos aggájaink azért, amelyeket említeni fogok. Két módosító van, amely véleményünk szerint eh, központi fontosságú, amelyeket a DEVE véleménybe bele kell venni. A 20-as azt mondja például, hogy a TISZA tárgyalások, a Dohai, Dohai keretén kívül, eh, ha azon kívül folynak, akkor lehet, hogy több bajt okoznak, mint amennyi hasznot hoznak a multilaterális kereskedelemben, hiszen a beruházási szolgáltatások és a intellektuális jogok kérdése sokkal eh, komplexebb. Eh, erről jó lenne egy külön szavazást végrehajtani. A 22-es módosítás pedig azt mondja, hogy a tiszta megállapodás megsértheti az élelmiszerhez való jogot, hiszen szóba került az, hogy az hogy a, a, az egészségvédelmi szempontból közegészségügyi szolgáltatásokat is privatizálni és szeretnék. Jó lehet tudjuk, hogy ennek milyen nagy kihatása van a teljes népességre úgyhogy ez fokozhatja az élelmiszerekkel való spekulációt, és remélem, hogy a frakciók ezek, ezt a két módosítót, a 20-as, 22-est át tudják gondolni, és magukévá tudják tenni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Megadnám a szót Enrique Trebesiusnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, köszönöm szépen, Flake kollégámat képviselem, aki a jelentésen szintén dolgozott. A a véleményünk szerint a legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodás 23 WTO tagország vesz részt benne. Véleményünk szerint kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy liberalizáljuk a globális szolgáltatási ágazatot, amely több versenyt, innovációt, kevesebb költséget a fogyasztók számára új munkakör, munkahelyeket és jólétet teremt. A kompromisszumos beadványok problematikusnak tűnnek mégig, mégis sajnos nem tudjuk támogatni. Szeretném különösen az egyes kompromisszumot megemlíteni, amelyben a bizottság minden tagállamtól magasabb, általánosabb biztonság, biztosítási szociális biztonsági szintet követel. Ez hosszú távon valóban jó cél, és a soft power politikának egy része, de két oknál fogva sem garantálható. A fejlődő országok a szociális védelmi szintet, vagy emberi jogi szintet, környezeti normákat felajánlani, amelyek összehasonlíthatók lennének a fejlett gazdaságokkal. Ezt mindig a gazdasági fejlettséggel összhangban lehet meghatározni a szociális normák, stb. mértéke mindig a kereskedelmi partnerek tárgyalási eredményétől függ, csak így lehet konkrét követelményeket támasztani. A kereskedelmi megállapodás hosszabb távú eszköz, nem pedig a tárgyalások elindításának feltétele. A kettes kompromisszum a bizottság felszólít a dokumentumokhoz való hozzáférés erősítését szak, szakszervezetek civil társadalom számára. A TISA nem nyilvános tárgyalás, mégis meg kell értsük, hogy a bizottság jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a tárgyalás. Ez az az információ áramlással együtt, amely az általánosan feltetnél jelentősebb. A TISA tárgyalások nyitottsága példa nélküli egy rendszeres tájékoztatásokat kapott a tanács, parlament, rendszeres gaz, találkozók voltak a civil társadalom és a vállalatok képviselőivel a TISA és más VTO tagok számára rendszeres információt adtak. Négyes kompromisszum. A TISA általános megállapodásra kell épüljön a VTO-n kereszt, WTO keretében, amit mindenki elfogad. Sajnálatos, hogy jelenleg csak korlátozott fejlődő ország vesz részt a tíz tárgyalásokban. Az aktuális felépítés azonban mégis további részvételt kell, hogy ösztönözzön. A TISA minden WTO tagország számára nyitva kell, hogy álljon, amely eh, segíti és elfogadja ezeket a tárgyalásokat. Kína például támogatja ezt. Eh, az Európai Unió szeretné, ha minél több országban megállapodás születne. Szeretnénk, hogyha a tárgyalók a tárgyalásokat az érdeklődő felek számára megnyitnák. Feltéve, hogy azok betartják a szabályokat és a célokat. Végül pedig a hetes kompromisszum a pénzügyi szolgáltatások szabályozása. A globális pénzügyi szolgáltatások, mint a hitelekhez való hozzáférés döntő mértékben hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez. Ez is egy olyan ok, amért nem tudjuk ezeket a kompromisszumokat és az állásfoglalás egészét elfogadni. Köszönöm. Thank you. And, uh... Köszönöm szépen. Most pedig a EPP árnyék előadós kalapomat veszem föl, és szeretném én elmondani a következőket. Róla nagyon köszönjük a munkát, amit végeztél, és az összes többi kollégának a politikai frakciók nevében az árnyék előadó üléseken nagyon jó volt az együttműködés, annak ellenére, hogy a kiinduló pontok különbözőek voltak a fejlesztési aspektusok. Ezt a szakbizottságunkban már többször hangsúlyoztuk. Ami az EPP szempontját illeti, ez a nyelvezet számunkra rendkívül fontos, és azt gondoljuk, hogy az INTA, mint életékes szakbizottság figyelembe fogja venni a nyelvezet minőségét is. A hármas kompromisszum egyértelmű elismeri, hogy a kereskedelem és szolgáltatások bizonyos feltételek mellett ösztönzik a befogadó növekedést és fenntartható fejlődést minőségi szinten a munkahelyek teremtését. Úgy gondolom, hogy ez a nyelvezet valóban arra összpontosít, hogy a fejlesztési szempontok hangsúlyt kapjanak, amivel a TISA foglalkozik. Nagyon fontos üzenet ez. Ami a, a négyes kompromisszumot illeti, nos ez pedig a, azoknak a rendelkezéseknek a, az elutasítása, amely a hiányosságokra vonatkozna. Nyitva kellene tartani a fejlődő országok számára a tizát, ez egy nagyon fontos szempont a frakciók az árnyékelőzői ülésen megbeszéléseken ezt egyértelműen megfogalmazták. Nyilvánvalóan vannak más kérdések is, amivel nem vagyunk annyira, nem érezzük magunkat annyira elfogadhatónak, de mégis talán kompromisszumként sikerül majd kiegyensúlyozott véleményt megfogalmazni, úgyhogy Lola még egyszer gratulálok a munkához. Ennyit szerettem volna elmondani LPP e árnyék előadóként. Ha megengedik, akkor most a bizottsághoz fordulok. In e, a digitrate től Interac Chemicleaner, e, elnézést, hogyha rosszul ejteném a nevüket. Chemicleaner from Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen a véleményt Gondosan át fogjuk olvasni ezt a véleményt és a módosítókat is. Ami az átláthatóságot illeti szeretném kifejezni, hogy mennyire nagyra becsülöm hozzájárulásokat, illetve jelentős munkát érzünk annak érdekében, hogy minden dokumentumhoz hozzáférése legyen az általános népességnek, a E, Ami a tárgyalás eredményeként létrejövő megállapodás felépítését illeti. Ugye most folynak Genfen a tárgyalások. Biztosítjuk az, hogy ez megfeleljen a GATS struktúráinak és a WTO megállapodásokkal is összhangolt legyen, és valamennyi tag, idejét a fejlődő országokat is számára nyitott legyen ez a folyamat, önök is ezt hangsúlyozták felszólalásaikban. konkrét kérdés nem hangzott el így a felszólalásom ezzel véget is ér. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most Lolához szólnék újra, kérem, hogy záró felszólalását tegye meg. Köszönöm szépen, más nem nagyon akarok mondani, újra köszönetet szeretnék mondani valamennyi frakciónak, valamennyi tevének, különösen azoknak, akik úgy gondolom, hogy többségükben az kiindulási álláspontokból sokat engedtünk mindannyian, sőt, tulajdonképpen sokan a vörös vonalukat is átlépték annak érdekében, hogy közös eredményen jussunk, ezért még egyszer köszönet jár mindenkinek. Köszönöm, mondja az elnök, a, erről a véleménytervezetről hónap fogunk szavazni. Most van 10 percünk, vagy vagy itt vannak a felszólalók? Kezdjük el. Akkor a következő napi rendi pontunk a közös ülésünk a Biztonság és Védelmi Albizottság képviselőivel. Kérem, hogy a felszólalók foglalják el a helyüket, és utána kezdhetjük.